So welcome everyone. Üdvözlök mindenkit. Az Ekonszak Bizottság alakuló ülését, ülését megnyitom. Több Gunnar Hickmark úr a néppárt részéről, McCarthy asszony és Stephen Wolf úr az ESD részéről jelezték, hogy nem tudnak részt venni a ülésünkön, ezt is lejegyeztük tovább azt is, hogy az ALDE frakció négy szabadsági tagot jelölt, szabály, házszabály szerint ez a frakció négy szavazatra jogosult ma. Így módon 16 képviselő szavazhat összesen. A titkárságot a következő póttagok nevéről tájékoztatták, akik ma délután szavaznak majd. A néppárt részéről. Kadek úr lép be Rozát úr helyére. A néppárt részében eh, Szárius eh, Volski helyettesítő Hökmarkot. Aztán Nils Torbens Michael Teidert helyettesíti. A zöldek körében Michael Raymond úr Scott Cato úrat helyettesíti, a szocialisták körében pedig Szanyi Tibor helyettesíti Alfred Sanát Ugyanebben a frakcióban Isabella de Monte asszony szavaz majd Renato Szoró úr helyett, és még egy helyettesítés. Sulika képviselő Dotz asszonyt helyettesíti majd. And now we'll proceed now. Most pedig az elnök megválasztásával kezdjük. Igazolom, hogy elértük a szavazathoz szükséges arányt, 15-en vannak. Tehát a ö, szavazatképes a testület, megvan a kvórum. Tehát most elkezdjük az elnök, a bizottsági elnök megválasztását. Ferrer asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A szocialista frakció nevében szeretném javasolni Roberto Galtieri kollégánkat az Ekon bizottsági elnöki posztra. A jelölt ö, hivatalosan is felkerült akkor a listára. Köszönjük, Gáltér úr. Akkor tehát Gáltér úr a szakbizottsági elnök. Kérem foglalja is el ezt a helyet akkor. Köszönöm. Kedves képviselőtársaim, nagy megtiszteltetés ért. Most pedig az alelnökök kijelölésével folytatjuk. Kérem, hogy az első alelnök jelölését tegyék meg. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni új posztjához. A néppárt első alelnöki posztra Markus Ferber kollégánkat és barátunkat szeretné jelölni. Köszönöm. Nem látok további jelöltet. Akkor, ha elfogadja a jelölt, akkor elnyeri a kinevezését. Now we can proceed. You can... Kérem, ön is csatlakozzék a testülethez itt a pulpitusom. Most pedig haladjunk tovább. A második alelnök kinevezése van jelölés. Köszönöm, elnök úr. A szocialista frakció nevében szeretném javasolni Peter Simon második alelnöki posztra való jelölését. Van-e egy jelölés? Nem látok. Péter Simon elfogadja. All the candidates has duly completed. mindenki beadta a pénzügyi nyilatkozatát, az elnököt is beleértve. Most pedig haladjunk tovább a harmadik alelnök megszavazásával. Van-e jelölés a harmadik alelnöki posztra? Igen, a konzervatív frakció nevében Bent Lükét szeretném javasolni. Van-e további jelölés más frakció részéről? Parancsoljon, először mondjam ön. Én szeretném kérni a házszabály vonatkozó pontjának megfelelően szeretné titkos szavazást kérni erre a jelölésre. A szabályok szerint ezt a kérést legalább 10 képviselőnek kell támogatnia. Van-e? Kérem jelezze, aki támogatja ezt a kérést. Igen, akkor most titkos szavazással kell tovább haladnunk. Just a second. Uh, this, uh, I... Először a szabályokra kell tájékoztatnom önöket. Elektronikus szavazással fogunk eljárni. Kérem tehát mindenki készítse elő a kártyáját. Tegye be a gépbe. Igen, vagy nemmel lehet majd szavazni. A zöld, az igen, a piros gomba nem. Adok egy kis időt, hogy fölkészüljenek. Parancsoljon. Én új vagyok itt az Európai Parlamentben, de szeretnék bemutatkozni, mielőtt elkezdünk szavazni. Tehát új tag vagyok, az Európai Parlamentben szeretnék bemutatkozni, mielőtt megkezdjük a szavazást. A vonatkozó szabályok szerint nincs most vita, tehát csak az, a, az elnök, a lelnök megválasztás ügyével foglalkozzunk, és csak ügyrendi kérdésben lehetett hozzászólni. Ferrer asszony. Igen, elnök úr. Mivel nagyon sok új képviselőnk van, és titkos szavazást tartunk, azt kérem, hogy teszteljük le a szavazórendszert, hogy az új képviselők is begyakorolhassák. Nem menjen minden. Chairman. Elnök úr. el eljárás rendi kérdésben szólni hozzá. Lőke képviselőtársam jelöltként szerepel, a szocialista frakció pedig szavazni szeretne arról, hogy jó jelölte vagy sem. Bizonyan megfelel a szabályoknak az, hogy két percben kifejtsem, miért lenne jó az ürülése, és a természet rendje ellen volna szinte, hogyha szavaznánk a jelöltről, annak hiányában, hogy elmondanánk érdemeit, és kifejtenénk, hogy miért is volna ő megfelelő választására a posztra. Két perces beszédet engedek meg önnek, hogy mutatkozzék be, miért is alkalmasan erre a posztra. Köszönöm szépen, elnök úr. Bent Lüke vagyok, makrogazdasági professzor vagyok, közgazdaságtannal foglalkozom, az emberrel és a konjunktúrával, illetve a gazdaság növekedéssel a Hamburgi Egyetemen tevékenykedem, csak nem régiben kezdtem politikusként ténykedni egy új német párt nevében, és nekünk más a véleményünk az euróválságról, mint a többi német pártnak, ezért jött létre az új párt. Azt hallottam, hogy néhány frakciónak az a célja itt, hogy akadályozzák a megválasztásomat. Ezért szerettem volna szólni, hogy egy kicsit bemutatkozzak a képviselőknek, hogy mindenki maga dönthessen a titkos szavazás előtt arról, hogy támogat-e. A negatív szavazatok velem szemben nem személyemnek szólnak, úgy vélem, és úgy gondolom, hogy nem is a kompetenciámnak szólnak a negatív szavazatok. Ezek azért jelenhetnek meg, mert én másképp gondolkodom az euróválságról, mint a teremben lévők többsége. Szeretném nézdeimet röviden kifejteni. Úgy vélem, hogy az euró egy olyan valuta, amely az Európai Uniót a legnagyobb válságba taszította, azért, mert mind az államadóság, mind pedig a versenyképesség területén a tagállamok között súlyos feszültségek és terhek alakultak ki. Megpróbálták uralni a helyzetet azáltal, hogy megszorítási politikákat folytattak összekötve ezt a kibővített hitelezés politikájával. Én személyesen úgy vélem, hogy nem lehet megszorító politikával az államadóság csökkentését elérni. Az elnök felszólítja a beszédet, hogy most már zárja le. Úgy vélem, hogy a magas munkanélkülisége a fiatalok körében, illetve a megszólító politika elegendő ahhoz, hogy az euróválságot kritikusan szemléljük, és végezetül szeretném azt biztosítani, hogyha az egyes képviselők számára ez aggályos, hogy szeretném elmondani azt, hogy én az Európai Központi Banktól kapott bizalmas információkat megfelelően fogom kezelni, bizalmasan fogom kezelni, úgy, ahogy azt az elnökség is teszi. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm, Luke úr. Akkor most szavazzunk. Először le kell teszteljük a rendszert, meg begyakorolni az eljárást. Gulár asszony. Ügyrendi? Kérdés? Igen. Annyit szeretem volna elmondani, hogy jogunk volt egyértelmezéshez. Meg szeretném jelezni, jegyezni azt, hogy többször is ö, volt már itt harc, ö, hogy kiegyensúlyozott legyen minden, ami most úgy tűnik, hogy nem az, és úgy gondolom, hogy a földrajzi ö, sokszínűség is érv, figyelembe kell venni. Elnök, most nem vitatkozhatunk, szavaznunk kell, először tehát tesztelni kell, és utána szavazni, úgyhogy kérem, szavazzon mindenki. This is not working. It's not working. It's not a, it's not a secret This is a just a test. Elnök, most csak uh, kipróbáljuk a rendszert, úgyhogy lehet bármit szavazni. Jó, akkor titkos tesztelést végzünk. Okay, now you can vote secretly. Akkor most legyen szes, mindenki titkosan szavazzon, de csak tesztelünk, még nem szavazunk. Csak kipróbáljuk a rendszert. Are we having the right numbers? Megvan minden szükséges létszám. One, P, one EPP in excess. Egy néppárti tag többletünk van, de most már úgy tűnik, hogy minden rendben. How many? Three hundred. Yeah, but those who have left. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Uh-huh. One SD. One SD in excess. Egy szocialista képviselővel több van. Egy valaki kapcsolódjon ki, kérem. Még mindig egyel több a szocialista képviselőnk. Kérem a szocialista frakciókat, hogy egy szavazó tartózkodjon a szavazástól. 17-en vannak, és 16 kellene, hogy legyen. Talán az elnököt nem számolják. So, please, one of the substitute could... Uh... Kérem, hogy uh, az egyik póttag esetleg I asking the SND to cut... Kérem a szocialistákat, hogy egyre kevesebben szavazzanak. Is this? Yeah, this is there. Is there. Okay. Okay. Now. Okay. Now we can proceed for the. Jó, akkor most kezdődhet az igazi szavazás. Elnézést, hagyj fejezzem be. Akik igennel szavaznak, a zöld gombot nyomják, akik nemmel, a pirosat. A bal oldal igen, a jobb oldal nem. Megnyitom a szavazást. Okay. We close the vote. Lezárom a szavazást. We have 21 yes. 21 igen, 30 nem, 6 tartózkodás mellett a jelöltek nem szavaztuk meg. A következő a javaslatom. Az alelnök megválasztását ö, halasszuk el, hogy a politikai ö, csoportok ö, elgondolkodhassanak ö, a lehetőségeken, felfüggesztem akkor ezt. 7 perc Strasbourgban az ülés elején fogunk szavazni. Köszönöm szépen!